Hát azért kérem szépen erős beszéljünk. Ne ezt a szalámi taktikát kövessük, nem mind, mindenről beszéljünk. Nagyon sok probléma tőlük, a roma családoktól maguktól is függ. Köszönöm szépen. Ezt a napi rendi pontot ezzel le is zártuk, és rátérünk a következő napi rendi pontra. A Fernandes kolléga a 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások első szakasz parlament. Ez a jelentés kerül most a napi rendünkre. Először is négy percre megadom a tevő úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is köszönetet mondok mindenkinek, mindenkinek, aki részt vett a jelentés elkészítésében és a vitában. Külön köszönet illeti az összes árnyék előadót is. Ez a jelentés azt jelenti, hogy a 2012-es Európai Parlamenti Költségvetés egy megszorító költségvetés lesz, amely ellenőrzi a kiadásokat, korlátozza valamilyen szinten, mert összevetve az eredeti javaslattal 49 millió euróval csökkentettük a költségvetésünket. A parlament álláspontját a nagy többség elfogadta. Sőt, ezen az állásponton is túl mutatóan eh, léptünk fel, mert azt mondtuk, hogy a kiadások aktualizálása az inflációt követi, de mi ezt eh, nem igazán tartottuk be. A 2012-es költségvetés tehát reális értelemben véve csökkentés, a kiadások csökkentésével jár, méghozzá jóval az ötös címsor 20%-a alá mentünk, ez az EU intézményekre vonatkozó címsor az ötös vagy a fejezet. Néhány évvel ezelőtt nem értük el ezt a plafonértéket, a 20%-ot. Emlékeztetni szeretnék arra, vagy emlékszem arra pontosabban, hogy az elnökök értekezlete azt mondta, hogy 22% kell legyen a célkitűzés. De nem értük el ezt a 22%-ot idén. Továbbá 2012-ben eh, megtakarításokat is látunk majd. Olyan megtakarításokat, amelyek a jó igazgatás, a hatékonyság elveinek köszönhetőek, és megfelelően célzott kiadások nagyon fontosak. Minden kiadást igazolni kell, alá kell támasztani. Minden változó kiadást alá kell vetni egy költséghatékonysági vizsgálatnak. Így módon további pénzeket tudunk megtakarítani a végrehajtási szakaszban is. Minden intézménynek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy megtakarítsunk összegeket. Mert az ötös címsor mozgástere, amely magában foglalja a közigazgatási kiadásokat az intézmények vonatkozásában, 2012-ben 380 milliós feleslegünk lesz. Mi azt javasoljuk, hogy 100 millió e, eurót csoportosítsunk át az ifjúsági programokra. Miért az ifjúsági csoportba? A címsorba. Mert e, a munk munkahelyhez való hozzáférés kérdésében itt vannak a legnehézebb helyzetben az emberek, a fiatalok. Kétszeres a fiatalkorú munkanélküliség, összevetve a többiekkel, de vannak más jó okaink is arra, hogy a fiatalok kérdését előtérbe helyezzük. Ami a 2020-as stratégiát illeti, ami természetesen alá fogja támasztani a pénzügyi tervet, a 2012-es költségvetésben, a fiatalok kiemelt szerepet játszanak. Ha megnézzük, hogy hányan ö, esnek ki az iskolai rendszerből, és ha megnézzük a 30-34 évesek képzettségét, ennek a csoportnak a 40%-a egyetemi végzettséggel rendelkezik. Ez a két csoport le lesz vedve bármilyen módosító, amely meg akar szabadulni ezen programoktól, azt remélem, hogy nem fogadjuk el, mert az ifjúság az a mi prioritásunk. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitjuk a vitát. Először is a frakciók nevében a néppártal kezdjük. Holmeyer asszony 2 percre. A parlament költségvetése, 2012-es költségvetése Kedves elnök kedves kollégák, kedves jelentéstevő úr, persze a gazdasági szempontból válságos időben jött létre, ezért nagyon jó, hogy a főbb iránypontokban megállapodtunk, a parlamenti költségvetésünket megvizsgáltuk, tehát nem túl magas emeléseket nem követünk, és az infláció követést is betartottuk. A fennállás kollégám által említett célt a fiatalokat nagyon fontosnak tartom, mert parlamentként nagyon fontos volt számunkra az előző LKT-ban az ifjúságnak több pénzt bocsássunk rendelkezésre, mint ahogy eddig tettük. Mert végül is éppen a fiatalok, akik munkanélküliek, vagy olyan fiatalok, akik támogatásra szorulnak, európai részről is, meg kell kapják a támogatást, éppen ezért a plusz 100 millió eurót nagyon is pozitív megközelítésnek tartom. Az épületekért felelős jelentéstevőként szeretnék arra is ö, odafigyelni, hogy nagyon fontos az, hogy az épületeknél nagyon jó lenne a hatékonyság elősegítése, nagyon fontos, hogy a pénzügyi helyzetet szigorúan nyomon kövessük. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fel nem használt eszközöket az év során a parlamenti költségvetésben arra kellene felhasználni, hogy költséghatékonyan elkerüljük a kamatok fizetését, és ezzel összefüggésben arról is gondoskodni kell, hogy a decemberi lázas költekezési időszakban ne ezeket a pénzeket költsük el, hanem jó lenne épületeket mielőbb kifizetni, a törleszteni az adósságokat, ami az az Európai Történelmi Házát illeti, annak a működése kapcsolatos alapelveit felül kell vizsgálni. Nagyon fontos a költség ellenőrzés az építési költségeknél. Nagyon jól lenne, ha az épülete vonatkozó szabályoknál annak a finanszírozására is oda kellene figyelni. Köszönöm szépen! Grazie per il gruppo SD e l'onorevole Vaughan Köszönöm, Bogan úr, az S és D nevében. Köszönöm, elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak azért, hogy hogyan állt a költségvetéshez, és el kell felismerte az hogy az EU-nak el kell kerülni a nagy válságokat 2012-es kiadásoknál. A tanács 4%-kal csökkenti a költségvetését, de a a tanács csak 1%-kal, és az ECOSZ-ok még kisebb mértékben, ugyanúgy, hogy az e EGSB. 5,2%-ot túl magasnak tekintették, a 2,3% kevés, ez tulajdonképpen 0,5% reál értelemben. Szerintem a jövőben tervet kell készíteni arra, hogy a parlament költségvetésének megtakarításait beazonosítsuk. El kell ismerni viszont, hogy megtakarítások történtek, a hozadott érték értékelési egység esetében 1,13 millió euró, azután az információs kampányok, épületpolitika, irodaszerek, esetében és a kontingencia tartalék esetén is, és ez 13,7 milliárd eurót tesz ki, ami a Lisszabon és a bővítés mellett történt. Tehát a lényeg az, hogy találtunk alkalmat arra, hogy megtakarításokkal éljünk. Két kérdést vetnék fel. Először is a 100 millió euró a nem allokált mársok, amelyeket az ifjúságpolitikára fordítanának, ahogy azt a raportőr javasolta. Ez a transfer, ezt figyelembe lehet venni, de csak a prioritások szerint a 2012-es költségvetés tekintetében. Tehát mielőtt döntés születik, akkor ezt meg kell vizsgálni, hogyha még nem történt döntés. Egyébként az átcsoportosítás előtt ezt át kell gondolni. A másik pedig jó ötlet, hogyha van pénzünk, ha sok pénzünk van, bizonyos dolgokra költeni, de most nincs sok pénzünk, és üzleti tervet kell készíteni, megfelelő parlamenti eljárást. Néhány tag talán elmondhatná néhány képviselő a véleményét erről a projektről. Elnök, azt mondja, úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentre úgy tekintsenek, hogy megfelelő döntéseket hoz, amikor a saját költségvetéséről van szó, és ez azt jelenti, hogy jó döntéseket kell hoznunk a közvélemény szemében. Köszönöm az ALDE frakció nevében Álveró képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony egyetérthetünk azzal, hogy bizonyos eredményeket már mutat a munka, de azért úgy tűnik, hogy teljesen pénz nélkül nem sokat tehetünk a takarékosság kapcsán azért meg kell nézni azt, hogy melyek azok a területek, ahol tényleg lehet takarékoskodni. És most arról vitatkozni, hogy az infláció 2,3 vagy 2,4 vagy 2,45, hát ez lényegtelen. A kérdés az, hogy konkrétan hol tudunk tényleg takarékoskodni. Fontos lenne, hogyha a főtitkárság ezt szívügyének tekinteni, és ellátná a Költségvetési Bizottságot minden szükséges dokumentummal, hogy az Európai Parlament költségvetési tervezet alapján tényleg meg tudjuk nézni, hol vannak tényleges lehetőségek a takarékoskodásra, és ne csak a főtitkár javaslatait kapjuk készhez, az Európai Parlament költségvetése azért ennél sokkal nagyobb. Ferrantes kollega beszélt 9-12 milliós 49 milliós csökkentésről. El kell még döntenünk, hogy mit viszünk át a jövő évre. Ami az eredeti takarékonyság, annak örülünk, hiszen a kisebb frakciók, a liberálisok is összeálltak, és egyetértettünk abban, hogy szükség van a takarékosságra az informatika, azután a politikai pártoknak, alapítványoknak adott támogatások, takarítás tekintetében tényleg lehet takarékoskodni, és ezt tényleg jól eh, indultunk neki annak, hogy hol lehet eh, takarékoskodni. A 100 millió, amit a fiatalok számára akarunk átcsoportosítani, hát ezt tulajdonképpen nem lehet ellenezni de azért eh, arra vigyáznunk eh, kell, mert eh, sok minden nem a jelentéssel függ össze, hanem sok kérdéssel más jelentésekkel, hogy foglalkozzanak, és nem szabad, hogy más fontos kérdésekről eltereljük a figyelmet. Ez azért egy jó kezdet, és sokkal nagyobb kiadási fegyelemre van szükség, de azt hiszem, hogy az összes frakció közötti együttműködés nagyon jó eredményeket hozott. Köszönöm. Köszönöm szépen a zöldek nevében, Trüppel asszony kapja meg a szót két Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon fontos, hogy a nehéz gazdasági időszakban az Európai Parlament is késznek mutatkozzon az önkorlátozásra, az önfegyelemre, még akkor is, hogyha a saját intézményünk építésével foglalkoznunk kell, hiszen a Lisszaboni szerződés új hatásköröket ruházott ránk. Egyetértek az előttem szóló értékelésével. Jó volt, hogy az elnökség 5,2 százalékos növelését, költség növekedését lefaragta 2,3 százalékra, de azért még mindig növekményről beszélünk. És jó lehet, hogy ez az infláció alatt marad, de ez azért nem takarékosság, hanem csak a növekményt csökkentettük, és legyünk annyira őszinték becsületesek, hogy nevezzük nevén a dolgokat. Ami az Európai Történelem házát illeti, most a koncepciót illetében a frakcióm többsége egyetért azzal a megközelítéssel, ez egy európai polgárok számára nyújtott szolgáltatás, hogy tájékozódhassanak a 45 utáni európai történelemről. De egy bizniszplára, egy üzleti terve szükség van, és a holnapi szavazás során megfogalmazott feltételeket be is kell tartani, mert csak akkor lehet egy olyan költségvetéspolitikáról beszélni, ami megfelel az igazságnak és felelősségteljes. Az új prioritások kapcsán 60 milliós beruházásokra lenne szükség a következő években. A zöldek szerint akkor késznek kell lennünk arra, hogy más pontokon tényleg spóroljunk, és ne csak a növekményt korlátozzuk. Például az Európai Unión belüli repülési utak, a négy óránál rövidebb utaknál le lehetne mondani a biznisz osztályon történő utazásokról, ezzel sokat meg lehetne takarítani, és tényleg olcsóbb Strasbourg utazási lehetőségekre lenne szükség. Van itt egy politikai trükk is, a fiatalokkal kapcsolatban, vagy itt egy kis kozmetikázás. Persze több pénzt jó lenne kiadni a fiatalokkal kapcsolatos munkára, de eh, hogyha eh, most eh, az EP költségvetéséből veszük ezt a pénzt és átcsoportosítjuk a fiatalok számára, akkor a pénzügyi felügyelet vagy az élelmiszerbiztonsági ügynökség pénzét is elveszük, és ezt akarjuk, amikor ezzel a költségvetéssel fontos üzeneteket akarunk megfogalmazni? Nem, ez helytelen lenne. Ez az ügynökség, amely tényleg nagyon fontos szabályozási feladatot lát el, ezt erőssé kell tennünk, és ezért, hogy az innen egy pénzt átcsoportosítsunk a fiataloknak, ez politikai kérdés. Köszönöm szépen. A konzervatívak és reformerek nevében Bokros úr a szó parancsoljon. Az EU vezetői illúziók buborékában élnek. Legjobb példára ma reggel volt, amikor eh, azt hallottuk az európai vezetőktől, hogy mögöttünk van már a pénzügyi válság. Hát semmi nem kevésbé igaz, mint ez. A Financial Times is azt írta, hogy itt az EU-nak eh, a eh, csőd és a mentés között kell választania. A kérdés a kettő között az a különbség, hogy hogyan osztjuk szét a vesztességet. Német, francia, brit, olasz, spanyol bankok is fognak szenvedni, és a görög, ír és port portugál fizetők mellett mindenki fizet, nem csak ezeknek az országnak az állampolgárai. Ebben az összefüggésben, hogyha azt mondom, hogy az a javaslat, hogy 2,3%-kal növeljük a parlament költségvetését, ez mindig túl sok, ez elfogadhatatlan. Csökkentsük le ezt 1%-a, ahogyan ezt Janusz Lewandowski biztos is javasolta. Ez az alacsonyabb növekedés az európai polgárok szemében talán némi régóta várt legitimitást, növekedést eredményezhetne az EP esetében. Sok területe lehetne takarékoskodni. a Helga Trüppel is elmondta, nem kell bizniszosztályon utazni az EU-n belül a zöldekkel, a GUE-vel és az ECR együtt benyújtott egy módosító indítványt, hogy rugalmas eh, ekonomi eh, jegyekkel utazzon eh, mindenki, hogy négy óránál, rövidebb utaknál. Nem kell Mercedeseket használni, itt van a villamos itt Strasbourgban. Nincs szükség Európai Történelem házára. Amikor Európa eh, versenyképessége csökken, akkor, eh, és a gazdasági súlya csökken, akkor egy múzeumá válik csak az. A eh, az irodákban sokszor nincs légkondicion, sokszor a légkondicionálás miatt is az energia, az áram költségek is sokkal magasabbak, mint amire szükség lenne. Felül kell vizsgálnunk ezt a területet is, ugyanúgy, mint az egészségbiztosítást, hiszen túlzottan nagyvonalú szolgáltatásokat nyújtunk. Prioritásokat kell meghatározni a költségvetés tervezés köz, során, pozitívakat és negatívakat egyaránt, és különösen a válság idején a hangsúlyt a negatívakra kell tenni. Grazie per il gruppo GUE, l'onorevole Portas per due minuti. Köszönöm a GUE nevében Portás úr. Köszönöm szépen, elnök asszony mi parlamenti képviselők rendelkezünk azzal a jogkörrel, hogy a saját fizetésünkről döntsünk. Dönthetünk arról is, hogy mennyi pénzt költsenek el emberek felvételére, de 2011-12-ben 300 euróval többet adunk saját magunknak havonta, és szavazunk egyébként arról is, hogy mennyi pénzt kapunk az irodai kiadásokra, különböző szubvenciókra, és arra, hogy hogyan, milyen módon utazunk. Ez a mi jogkörünk, ez a kérdéskör. Tehát szeretném feltenni a kérdést, hogy hogyan használjuk ezt a jogkört, vagy visszaélünk vele, bölcsek voltunk, vagy pedig nem tudtunk ellenállni a kísértéseknek, amelyek ezzel a jogkörrel együtt járnak. Attól tartok, hogy nem voltunk elég bölcsek, itt nem számokról vitatkozunk, hanem etikáról és politikáról kell beszélnünk. Ez olyan vita, ami szerintem azt is jelenti, hogy elszámoltathatók vagyunk. Nem vagyok populista, nem azt mondom, hogy a politika időpocsékolás, vagy pedig a parlamenti képviselőknek gyertyafénél kellene dolgozniuk. De tudjuk, hogy mi mindent beszélnek erről az országainkban. Éppen ezért keményeknek kell lennünk magunkkal szemben, amikor döntéseket hozunk pénzre vonatkozóan, a saját magunk által elköltött pénz esetében különösen akik eddig nem utaztak business classon, most ezentúl se utazanak így. Nagyon sok döntés túlzó és extravagáns részünkről. És amiről itt szó van, az az, hogy vajon vagyunk-e olyan bátrak, hogy befagyasszuk ezeket a költségeket. Hogyan lehetséges az, hogy vannak képviselők, akik most a saját országukban azért vannak, hogy csökkenjenek a nyugdíjak és szigorúsági intézkedések legyenek, de hogyha saját magukról van szó, akkor ilyen döntéseket nem hoznak meg. Köszönöm, most pedig az EFD frakció nevében Andrea úr asszony egy percben. Köszönöm. A 2,3 százalékos növek, költségvetési növekedés felelősséggel jár. Ha megnézzük a különböző kiadási sorokat, akkor látjuk, hogy van, ahol 50-100%-os növekedés van, és ennek nincs indoka. A plenáris előtt kértem a parlamentet, hogy a Fernandes jelentésről a döntést, a szavazást függesszük fel, hiszen itt érdek összeférhetetlenség is van, ott van az Európai Történelem háza, két eh, és fél milliót eh, irányoztak elő bizonyos dolgokra, információ nincs eh, erről megfelelően, és közben a megfelelő kérdéseket nem tesszük fel. A brit miniszterelnököt megkérhetem arra, hogy függesse föl a az EU kifizetéseket, és akkor majd az egész parlamentnek kell óriási csökkentéseket végrehajtania. Köszönöm. A függetlenek nevében Hárton kollega egy percben. Elnök asszony, mit lehet egy perc alatt mondani a 2012-es EP költségvetésről? Nem sokat, de azért talán eleget. Itt nincs vízió ebben a jelentésben, hanem csak frázisokat pufogtatunk. Az EU-nak semmilyen plusz hozzáadott értéke nincs. A 2012-es költségetésben van egy teljesen értelmetlen projekt, az Európai Történelem Háza. Itt teljesen kicsúsznak már a kézből a költségek, és az Európai Bizottság, aminek dönteni kell a finanszírozásról, tulajdonképpen egyetlen eh, eh, semmit nem tesz, egyetlen egy más parlament eh, sem fogadna el ilyen költség megszorításokat, csak az Európai Parlament. Lamassur úr tegnap fel akart ajánlani a mandátumát, a néppárt is megpróbál most már valamit ténylegesen tenni. De a pénzpocsékolást remélem, hogy a következő években sikerül korlátozni, vagy talán le is lehet állítani. Én folyamatosan ellenőrizni fogom, és figyelmeztetni fogok a polgárok nevében. Köszönöm. Grazie, iniziamo. Köszönöm szépen, most pedig a vitát megnyitom. Először Mátéra asszony kettő percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm a jelentés tevő úrnak, Fernándes úrnak a munkáját. Örülök, hogy sikerült a fő titkárság követeléseit és Lewandowski biztos úr véleményét is beépíteni jelentésbe hiszen az európai intézményeknél korlátozni kívántuk a közigazgatási kiadásokat. Az Európai Parlament üzenete a felelősség teljes viselkedés üzenete, ami az inflációs rátát illeti, a költségvetés fel elemeinek növelésénél gondokkal nézzük majd szembe. A jelentéstevő azt mondja, hogy az ötös címsor 100 millióval csökkenthető legyen, és ezt a fiatalokra költsök, ez pozitív, ezt az összeget a fiatalokra fordítani. De szerintem további pénzekre van szükség, annak érdekében, hogy elősegítsük a fiatalkorúak foglalkoztatását. Valóban szeretnénk eh, rálépni a gázra, annak érdekében, hogy a legfontosabb elemeit megvalósíthatjuk, amelyek a 2020-as programban szerepelnek. A növekedésnek köszönhetően a mi fiataljaink is megfelelő képzettséggel rendelkeznek. Köszönöm szépen a következő Fenn kolléga két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azok a kollégák, akik az EU ellen vannak, ezek Nyilván azt akarják, hogy csökkentsük a parlament költségvetését. Ez nem furcsa, de vannak populista okai. Ami ennél fontosabb az az, hogy mi, akik az EU mellett állunk ki, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy csökkenteni kell, hát kell gondolni a közigazgatási költségeinket. Először van arra példa, legalábbis ebben a jelentésben arról döntünk az Európai Parlamentben, hogy nem fogadunk el olyan fejleményeket, amelyek oda vezetnek, hogy az Európai Parlament költségvetése nő, és nyomás nehezedik a tagállamokra. És hát nagyon sok állampolgárt érintenek a megszorító intézkedések. Ezt komolyan kell venni. És először meg kell tennünk. Valóban reális csökkentésre van szükség az Európai Parlament költségvetésén. Szerintem többet kellene csökkenteni. Úgy gondolom, támogatom az előttem szólókat és az jelentéstevőt, stratégiai munkát kell végezni. Ezért terjesztettünk elő módosítókat szocialista frakcióként, hogy valóban hosszú távú stratégiai felülvizsgálatot kell végrehajtani a közigazgatási költségeknél. Be kell mutatnunk, bizonyítanunk kell, hogy nem üres szavakról van szó, hanem tettekről, egy ilyen felülvizsgálatot meg kell valósítani, amit meg szeretnék még említeni, az Európai Történelem házát. Az Európai Történelmi Múzeum. Sokan kérdéseket vetettek fel. Valóban egy parlament feladata-e egy ilyen európai történelemházát létesíteni? Ezt persze meg lehet kérdezni, ezt a kérdésről lehet tenni, de van a projektnek azért értelme. Senki más nem akar ilyen múzeumot létrehozni. Hát most akkor nekünk kell. De természetesen összhangban kell lennie az átláthatósági elvekkel, költség felelősen kell eljárnunk világos felelősséget kell vállalnunk. A zöldek és a jelentéstevők megegy, megegyeztek a legfontosabb módosítóinkkal kapcsolatban. Nagyon fontos a reális, átlátható döntéshozatai folyamat az Európai Dötelemházában, és örülök, hogy ezt sikerült elérni. Honorevole. Köszönöm szépen két kollega is kék kártyát jelzett. Először is Acton kollégának adom meg a szót kérdésre. Egy kérdést szeretnék feltenni, kedves kollega. Mi a gond az populizmussal, hogyha azt mondjuk, hogy a parlamenti képviselők a populusz, a nép képviselői, és az ő általuk elmondottakat hangoztatják? A populizmus többség többnyire azt jelenti, hogy nem veszük elég komolyan a dolgokat, hanem csak reagálunk csípőből Eh, hogy nem gondolunk végig stratégiákat, eh, hogy a lényege annak, amit teszünk, eh, az az, hogy hiszünk az EU-ban, és szeretnénk felelősséget mutatni az adófizetőkkel szemben, és valóban felel akarjuk vizsgálni az EU adminisztratív igazgatási költségeit hogyha valaki nem akarja az EU-t, és mindent úgyis be akar itt csukni, hát ez nem az a felelősségvállalás, amire mi gondolunk, hanem ez a populizmus. Köszönöm szépen, Portás úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdésem eh, Farmúrhoz a következő. A bíró, az elnökség kidolgozott egy javaslatot, és nyilvánvaló volt, hogy most ez a jelentés megtakarításokat, költségcsökkentéseket eredményez. De ha megnézzük a 2010-es költségvetését végrehajtását, akkor ahhoz képest még mindig egy 11%-os növekedésről beszélhetünk, 175 millió euróról. Tehát nagyon nehéz itt ezt a 49 milliós növekedést indokolni, ugye itt 30 millió bútorokra, azután 18 millió temporer idegenes munkaszerződésekre, azután x millió információs kampányokra, nem is tudom, hogy folytassam-e. No, Mr. Portas, you don't need to continue. And... Nem, Portas úr, ne folytassa, és alapvetően egyetértek önnel, sőt, én még messzebb is akartam menni. Nem örülök annak, hogy 2,3%-os lett a növekedés, én messzebb akartam volna menni, de megszületett egy kompromisszum a Költségvetési Bizottság és a bürok között. De ezért nyújtottunk egy olyan módosítót, hogy legyen egy hosszú távú stratégiai eh, felülvizsgálata a parlamenti költségeknek. A mai modern, korszerű irányítási módszerekkel tényleg hosszú távon megtakarításokat is el lehetne érni, és sokkal jobb helyzetbe kerülhetnénk az adminisztratív kiadások tekintetében, hogyha Portas úr néhány javaslatát tényleg megszívlelnénk. Köszönöm. Áglund képviselő másfél percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elég heves lett már a vita, de azt hiszem, hogy van egy-két dolog, amit meg kellene vizsgálnunk. Örülök annak, amit a szociáldemokrata kollega mondott, azaz, hogy hosszú távra kell terveznünk, és máskülönben nem járunk el helyesen. És valóban az adminisztráció administratív, az igazgatási költségekkel kapcsolatos vita során itt felvetődött a populizmus kérdése. Hát vannak néhányan, akik biztos, hogy első díjat kapnának itt a populizmus kapcsán. De ahogyan Irán is mondta, hosszú távú tervezésre van szükség. Mi liberálisok tavaly is és idén is javaslatot tettünk költségcsökkentése, takarékossági intézkedésekre, és legalábbis a növekedés csökkentésére. Azt hiszem, hogy jó munkát végeztünk. Nos, az Európai Történelem házára vonatkozó javaslat kapcsán azt kell, hogy mondjam, hogy hát ilyen borzasztó, nagyon ezt nem támogatom, de ez már egy elég hosszú folyamat. Az előző jogalkotási ciklusban született meg ez a gondolat. Hát meg kell néznünk, hogy uh, hogyan célszerű dönteni, de mindenképpen szavazásra lenne szükség, hogy azok, akik nemmel akarnak szavni, azok ezt megtehessék. De nem gondolom, kedves kollégák, hogy nyernénk azzal, hogyha most elkezdjük méricskelni, hogy kik populistább a másiknál. Ebben azért nem kellene itt rivalizálnunk. Köszönöm. Most pedig Van Dalen úr következik egy percben. Elnök asszony, magától értetődőnek tartom, hogy az Európai Parlament egy nagyon szigorú költségvetést készít. A sajnos nem ment elég messzire a raportőr. A javaslat most az, hogy a költségvetés 2,3%-kal nagyobb legyen, mint a tavalyi. Ez nincs összhangban azzal, amit a bizottság akar, a bizottság 1%-ot akart, és nincs összhangban azzal, amit a tanács akart, a tanács néhány százalékos csökkentést is el tudna képzelni. Igen, igaz, többet kell takarékoskodnunk, és erre van lehetőség. Dönthetünk úgy, hogy az Európai Történelemházát felépítjük, de úgy is dönthetünk, hogy nem, hogy ezt visszalépünk, és leállítjuk ezt az Európai Történelem házával kapcsolatos sok milliót elpocsékoló projektet. Itt nagyon sok ezer eurót fizetünk ki különböző visszatérítésekre, nincs elég felügyelet, monitorozás, ezzel is nagyon sok pénzt lehetne megtakarítani. Tehát többet spóroljunk, erre kell koncentrálni. Grazie. La... Köszönöm. Ferreira úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Sokan szóltak már a képviselők jutatásairól, fizetéséről. Egyébként mi a jelenlegi pénzügyi megoldások ellen szavaztunk a képviselők esetében a parlamentben, mert egyes esetekben kétszeres emelkedést jelent ez a képviselők fizetését illetően, és egyébként vannak itt alapelvek, van kapcsolat az átlagjövedelem és a képviselők átlagjövedelmek között. Hogyha ezt a kapcsolatot megtörik, akkor ez azt jelenti, hogy a képviselők és azok között, akiket képviselnek, szakadék keletkezik. Ez felveti az etikai kérdéseket, és a, itt az ideje annak, hogy ezeket a döntéseket felülvizsgáljuk. Befejezésként pedig azt szeretném mondani, hogy támogatjuk azt, hogy az Európai Parlament takarékoskodjon, és az európai politikai alapítványok számára többet kellene, több pénzt kellene fordítani. Morganti úr, köszönöm, elnök asszony. Ami az Európai Parlament költségvetés tervezetét illeti 2012-re, kiemeli az, hogy a kiadásokat csökkenteni kell. A kompromisszum elfogadhatónak tűnik a 2,3%-os emelés, ami kevesebb, mint az infláció. Viszont még messze vagyunk attól, amit a költségvetési biztos mondott, ő azt szeretné, hogyha csak egy százalékkal emelkednének, emelkedne a költségvetés a különböző intézmények esetében. Lisszabon miatt több kiadásunk van, de térjünk rá az Európai Történelemházára. Itt hallottunk egészen esztelen számokat, az építést és az működtetést illetően, de hogy lehet több 10 millió eurót költeni egy olyan projektre, aminek a hasznossága kétes. Köszönöm, Vertman asszony, egy másfél percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Az, hogy az Európai Parlament a továbbra is fennálló struktúrás válság idején a 2012-es költségvetését eh, valóban eh, körültekintően járt el, ez pozitív. Minden intézmény a Lisszaboni szerződés, a bővítés, az új tevékenységek miatt nő, nő a, csak a, a kiadások, kiadás oldala. Mégis legfelső parancsa takar, megtakarítás kellene legyen. Nagyon fontos a konszolidáció, nagyon fontos a misszióknál, a hivatalos utaknál csökkenteni a költségeket, és egyéb üzemi, rezsiköltségeket. Támogatom a főtitkár javaslatát, hogy tovább vigyük a házunk környezetvédelmi ökopolitikáját. Ebben a tervezetben nagyon fontos, hogy rendszeresen tájékoztatni kell az európai állampolgárokat. Az Európai Történelem Háza tartalmilag nagyon is támogatott projekt. Üdvözölni kell azt, hogy a költségvetési hatóság is kapott információt a projektről. Azt gondolom, hogy csökkenteni kellene a kiadásokat, és a teljes átláthatóságot várom minden pontban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig Rübik kolléga kettő percben kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt hiszem, számunkra a költségvetés minden évben kihívás. Egy részről spórolni kell, részről hatékonyan kell használni az eszközöket. A hatékonyság területén azt hiszem, ebben a tisztetházban házban még van mit tenni. Nagyon jó lenne, ha például javítási javaslatokat egy, egy-egy testülettől begyűjtenénk. Jó lenne, hogyha a munkatársainktól is összegyűjtenénk ilyen jó ötleteket, ha egy ötletbőrzét tartanánk ezzel kapcsolatban. Másrésztről a Lisszaboni szerződés óta szakminiszterekkel szemben, akik tagállamaikban megfelelő forrásokkal rendelkeznek, saját személyzettel, kabinettel rendelkeznek, és megfelelő pénzügyi eszközökkel. Nos, hát nagyon jól fel tudják használni ezeket a belföldi kommunikációban, és jó lenne, hogyha az szakminiszterek a megfelelő pénzforrások segítségével az euróról is kommunikálnának otthon. Mi az Európai Parlament felelősek vagyunk azért, hogy Európát közelebb hozzuk az állampolgárokhoz. Nagyon fontos, hogy megtudják az állampolgárok, hogy mi történik itt napi szinten. Az új hatáskörök, az energia, a világkereskedelem, a külpolitika, a versenyképesség, a környezetvédelem területén, a szociális területen, ezek olyan területek, ahol az Európai Parlamentnek megfelelő eszközökkel, forrásokkal kell rendelkeznie. Én támogatom az általán díjakat. Itt is lehetőség van arra, hogy takarékoskodjunk. Mindenki, aki úgy gondolja, hogy elég a turista osztály rövid úton, az utazon turista osztályon. Ez kétség nem fér ehhez. Vagy például az asszisztensi támogatásáknál nem kell a legfelső határig menni, lehet kevesebbel is beérni. Mindenki maga döntsön el, dönts el, hogy mennyi munkája van, mennyire tudunk a polgárokkal kommunikálni. Szerintem a képviselőkre kellene bízni, hogy mit és mennyit kívánnak tevékenykedni. Nagyon fontos, hogy az eredményekről viszont, a pozitívumokról jól kommunikáljunk. Köszönöm szépen, Rubik úr, most pedig Geyer kolléga kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Ha követtem a vitát, amikor az Európai Történelem házáról van szó, úgy tűnik, hogy kétfajta képviselő van. Vannak a költségvetők, akik részt vesznek ezen a vitán, akik kritikusan szemlélik ezt a projektet, a többiek, akik tartalmilag jónak tartják ezt a projektet. A baj azonban az, hogy az Európai Történelmházával kapcsolatban különböző kis pecsenyéket sütögetünk, amiknek semmi közük nincsen az Európai Történelmházához. A Daily Telegraph azt mondja, hogy olyan dokumentokban rendelkezik, hogy ennek a háznak a költségvetése csillagászati 137 millió fontra rúg már. Hát a déli cegrafnak azt mondom, jöjjön el, jutassa hozzánk a mi költségvetési bizottságunkba ezeket a dokumentumokat. Hát jó lenne, az újságírók tőlünk várják az átláthatóságot, jó lenne a déli is megnevezni forrásait. Van-e értelme ennek a projektnek? Szerintem igen, tartalmilag van ö, értelme. Arra kell rámutatni, hogy az európai integráció, az Európai Unió mit jelent az emberek életében. Ezt nagyon jó bemutatni. Egy parlamentnek működtetnék egy múzeumot? Hát talán nem. Éppen ezért az Európai Parlament szociáldemokratái két dolgot mondanak. Szeretnénk egy üzleti tervet látni a projekt kapcsolatban, és szeretnénk az utóköltségeket is látni. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy ki fogja majd üzemeltetni ezt a múzeumot később. És egy harmadikat említenék, az infoközponttal, az Európai Történelmi Házával kapcsolatban a politikai tartalmi vitákat el kellene kerülni. Jensen kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék hozzászólni az Európai Történelem házával kapcsolatos vitához. Nem lehet az a célunk, hogy a parlament egy múzeumot üzemeltessen, működtessen. De azért azt jó gondolatnak tartom, hogy a Brüsszelbe látogatóknak tudjunk valamit nyújtani, és az Európai Történelem Háza ebből a szempontból nagyon fontos lehet. El kell, hogy mondjam, hogy az én frakcióm többsége tulajdonképpen pozitívan áll hozzá az Európai Történelem Házának a létesítéséhez, és egyetértünk a szociális és a frakcióval, valóban nagyobb transzparenciára van szükség, pontosabban kellene tudnunk, hogy mi is a pénzügyi helyzet, és mennyibe fog kerülni az üzemeltetés. De az alapgondolat jó, és ezt határozottan támogatom, csak pontosabban kellene tudnunk azt, hogy milyen pénzügyi kötelezettségekkel kell hosszú távon számolnunk. Köszönöm szépen, Jensen asszony, most pedig, és köszönöm azt is, hogy betartotta a hozzászólási időt, Kelly úr kettő percben. költségvetés tervezés napjainkban mindig ellentmondásos kérdés, így van ez az Európai Parlamentben is. Ugyanakkor el kell mondanunk azt is, hogy mindenkinek van lehetőség arra, hogy elmondja a véleményét, és ez történik most. Ez nagyon nagy erőssége az Európai Parlamentnek. Mindenki idejöhet, elmondja a véleményét, és mi meghallgatjuk. Amit a költségvetés magát illeti, nyilvánvaló, gazdasági szempontból nehéz helyzetben vagyunk, minden növekedés mm, ellenérzéseket kelt, és mm, a dolognak a lényege azt hiszem az, hogy itt most 2,3 százalékos lenne a növekedés, amikor az infláció 2,8 százalék lesz a várakozások szerint. Az Európai Uniónak a 27 országban kell gondolkoznia. Néhány ország, különösen az, mondjuk az én hazám is nagyon szenved a válságtól, és eh, rendbiztossal találkoztunk nemrég, akinek ezt ezúton is köszönöm, az emberek nem értik meg az én hazámban, hogy az inflációnál magasabb arányban növeljék, növeljék bármilyen költségvetést vannak kötelezettségvállalások, a Lisszaboni szerződés miatt megnőttek a feladataink, és eznek az elvégzése költségekkel is jár. Még egy utolsó dolog. Barozó elnök nagyon gyakran azt mondja, hogy nagyon átfogó konzultációkat, vitákat kell lefolytatnunk minden kérdésről, és ez akkor nyilván igaz a projekt kötvényekre is, hiszen minél több külső forrást tudunk bevonni, annál kevesebb pénzt kell a tagállamoktól bekérnünk. Ezért végső soron én azt az irányt követném, amit Barozó elnök vázol fel. Nagyon köszönöm. Most pedig eh, eh, Herbrandi képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én a eh, leg Európa Európa, pro-Európa frakciót képviselem, legalábbis az én hazámban, de mégis kritikusan állunk szemben azzal, hogyha az Európai Parlament költségvetését növelnénk. Nagyon nehéz gazdasági időket élünk, és költségvetési szigorra van szükség, nem értek egyet a növekedéssel. Nagyon meglepett az eredeti, több mint 5%-os növekedésre tett javaslata a főtitkárnak, nagyon meglepett, és szeretnék emlékeztetni az állásfoglalás hatodik pontjára, amelyben a szolgálatoktól azt kérjük, hogy tüzetesen vizsgálják meg a költségvetést, és vizsgálják meg, hogy hova lehetőség takarékosságra, és ezt még július 1 előtt tegyék meg, hogy konkrét spórolási javaslatok állhassunk elő. Végezetül a többi pro Európa párti kollégát is felhívom arra, hogy ne adjunk muníciót az, az Európa szkeptikusoknak, az Európa elleneseknek, hiszen egy jó és erős Európa a szolgálja mindenkinek az érdekét. Köszönöm szépen, Kariga, Poledo képviselője a szó. Szeretnék gratulálni mindenek előtt a jelentés készítőjének, és Gerbrandi képviselőtársamnak is szeretném megköszönni azt, amit elmondott. Azt hiszem, hogy ugyanazt képviseljük, amit a bizottság is javasolt. Itt létezett egy gentleman's agreement, mindenki tulajdonképpen egyetért a takarékossági célokkal, és emellett persze vannak eltérő prioritások is. A képviselők szeretnének javítani, javítani a jogalkotási munkán, a Lisszaboni szerződés új feladatokat ruház ránk, megnövekedett az együttdöntési eljárások száma, több ülésteremre van szükség, jobb kommunikációs politikára javítani kell az informatikai hálózatokat, és mindezt valamiből finanszírozni kell be kell tartanunk a szerződéseket, az épületekkel kapcsolatban, már korábban megkötött szerződéseket is. Persze, hogyha a felelősség teljesen járunk el, akkor ezeket el kell fogadnunk fiataloknak való átcsoportosítását, ez is egy vitatott téma, de fel kell tennünk azt a kérdést, ugye, hogy mennyire akarunk segíteni a fiataloknak. Az én hazámban 15%-os a fiatalok körében a munkanélküliség. Most ez a 100 millió persze nem mondja meg a fiatalság problémáját, de azért jelzi azt, hogy a parlament szívügyének tekinti a e, fiatalok e, e, ügyét. És hogyha ezt az egy a fejezetből csoportosítjuk át, az persze vitatott lehet. Itt egy inkább egy növekedésben is gondolkozhatnánk. Mi egy élő, dinamikusan változó intézmény vagyunk, mindig hozzá kell igazodnunk az aktuális igényekhez, és tennünk kell valamit a fiatalok munkanélkülisége ellen. Ez szerintem nagyon fontos prioritás, és mellett az Európai Történelem háza mellett szaval voksolnék. Köszönöm, Anner képviselő a következő hozzászóló mietinnön laatijaa fernandesta erinomaisesta työstä. varmasti tämä kahden kolme. szeretnék sok szerencsét kívánni fernandes képviselőnek a nagyszerű munkáért. Ez a 2,3%-os növekedés sokkal könnyebben igazolható, mint az 5,2%-os az elnökség által javasolt növekmény. A parlament önbírálattal is kell, hogy bírjon magával szemben, és kritikus kell legyen a költségvetési eljárás tekintetében. E, és ezen úton tovább is kell haladnunk. Úgy hiszem, a megtakarítások a legkisebb területen is nagyon fontosak lehetnek. Ezek jelzésértékűek. Nagyon sok kis megoldást képzelhető el. Ám meg kell próbálnunk mindenhol ilyen megtakarításokat elkönyvelni. A parlament amellett szavazott, hogy jövő évben két Strasbourg ülést egy ülésbe egyesítsenek, ez már önmagában nagy megtakarítást hozhat. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Négy kollega kért szót, egy-egy percük van mindannyiuknak, tekintettel arra, hogy késésben vagyunk. Szemke úr, egy percben parancsoljon. jak się spojrzeć na budżet parlamentu to w tym budżecie költségvetésével kapcsolatban nagyon fontos a jövőre vonatkozóan a közlekedési kiadások. 27 ország jár Brüsszelbe és Strasbourgba. A úti költség, a képviselők, a tisztviselők úti költsége több mint 100 millió euró évente. Lehetne talán itt megtakarításokat találni. Gyakran utazunk, és nem értem, hogy a repülőjegyek esetében miért ugyanazt az árat fizetjük, mint azok, akik csak nagyon ritkán utaznak. A parlamentnek el kellene kezdenie, tárgyásokat kellene folytatnia a légitársaságokkal, és szerintem lehetőség lenne megtakarításokra. A kormányok, miniszterek általában a saját légitársaságoknál 20-30%-os kedvezménnyel utaznak. Köszönöm szépen, most pedig Páska képviselő következik. Köszönöm szépen a szót. Képviselőtársaim, a most tárgyalt jelentés 17-es és 18-as pontja az Európai Történelem házáról rendelkezik, és azt javasolja, hogy hozzunk létre tartalékokat, e projekt további költségeit fedezendő. A 10.1-es fejezetben a nem várt kiadásokra vonatkozó előrehajzatokról is szó esik. Nem tudom, miféle előre nem látható kiadás adódhatna itt, ám az előző hozzászólót hallgatva azt mondta, ugye, hogy a, ö, alábecsültek az Európai Történelem házának építését illető költségek. Azok, akik oly keményen érvelnek a, a válság idején ebben a házban, nehezen állhatnak meg az európai közvény előtt, amely ezt adópénzek eltékozásának tekinti. Ezért javaslom, hogy ezt a projektet még egyszer gondoljuk át. Köszönöm szépen. Plaszikova Benova asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A jelentésből egy dolgot emelnék ki. Ez az a törekvés, hogy hatékonyabban próbáljunk az európai intézményekben megtakarításokat eszközölni. Olyan időket élünk, amik az Európai Unió polgára is megérzik a, a válság hatásait. Kényes kérdés ez mostanában tehát. A költségvetésnek nagyon szigorú szabályai vannak, a visszaélések ellen fellépés ellen is, is koncentrálnunk kell, aztán egy sor eszköz van, elektronikus kormányzat, videokonferenciák, egyéb technológiák révén a működésükben lehet olyan megtakarításokat eszközölni, például a papír felhasználás csökkentésével, amelyek nagyon nagy megtakarításokat hozhatnak, és ezt látványosan tehetik. Alapvető fontosságú, hogy ez ne legyen negatív hatással a munkánkra, a szakbizottságokban például. Lavi a kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Fernández úr kiváló munkájához, és ahhoz a pozitív együttműködéshez, amelyben részesünk volt a elnökség és a Költségvetési Bizottság keretein belül. A parlament kiadásai és bevételei szerepelnek itt a 2010-es évre. Ahogy már ez elhangzott a vitában, a növekedésre 5,2%-os javaslat született a 2011-2010-es évhez képest, és végül is 2,3%-hoz jutottunk el. Szerintem nagyon fontos az a 100 millió eurós transfer, amely a fiatalokat támogató projekteket célozza. Ez ugye nagyon fontos prioritás a 2011-es évben a mobilitást támogató, az oktatást és a munkahelyteremtést támogató projektekre fog ez az összeg fordítódni. Remélem, hogy a 2012-es költségvetési eljárás előre tud haladni minden egyes intézmény aktív részvételével, és optimálisan használjuk fel az erőforrásainkat. Köszönöm. Köszönöm, Mánka. Képviselő következik. Köszönöm, pani predsednička Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni jelentéstevőnek ezt a kiváló anyagot. Minden hozzászóló hasonlóképpen dicsérte a munkát, a megoldások lehetőségét. Azt is látunk el, hogy a legjobb megoldás abban áll, ha nem egyenként keresünk részmegoldásokat, hanem egészében objektív, tárgyszerű módon vizsgáljuk a kérdéskör egészét. De a számbevőszék már élt ilyen külső vizsgálattal, abból is kiderült, hogy ezen auditálás után, hogy voltak jól sikerült megtakarítások. Az én módosítómban is azt igyekeztem támogatni, hogy az Európai Parlament külső ö, szemszögből, külső fél részéről vizsgálja át a működését, és így módon lehet újra vizsgálni a működésünk költségeit. Párom Vernon. Köszönöm elnök asszony a szót. Figyelembe véve a nehéz gazdasági helyzetet, illetve a komplikált szociális helyzetet, az Európai Parlament költségvetését nagyon hatékonyan kellene felhasználnunk. Az a javaslat hangzott el, hogy 2012-ben 2,3%-kal növekedjenek a kifizetések a parlamentben. Ez ugyanazt jelenti, hogy szigorúbb ellenőrző feladatokat kellene bevezetni. Több éves rendszerekre volna szükség, és nagyobb erőfeszítéseket kellene tennünk, hogy az adminisztratív rendszereket jobban kihasználhassuk az Európai Parlamentben, és az emberi erőforrásokat hatékonyan használjuk fel. Remélem, hogy így megtakarítjuk az adófizetők pénzét, és csökkentjük az EP költséget. Köszönöm szépen! A hozzászólások végéhez értünk, Fernández úrnak adom meg a szót, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is nagyon fontos, hogy egy számot emlegessek. Az összes EU intézmény adminisztratív költsége 6%-ot tesz ki. Egyetlen egy intézménynek sincs egyetlen egy tagállamban költségvetése, amely ennyire arra alacsony számot képviselne az egész költségvetést illetően az adminisztrációs vonatkozásban. 27 tagállammal, a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével. Ugye a jövőben a horvátországi csatlakozással további költségeknek nézünk elébe. Mind a mellett. Az igazság az, hogy tényleg csökkent a költségvetés, ami jócskán az inflációs ráta alatt van. Aztán egy másik dolog, Mindannyian tudjuk, hogy a bizottság kezdeményezett, a tanácsban egyhangúan kell szavazni ezekről, de azt is tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy jelzést közvetítsünk. És az előirányzatok az ötös kategóriában 380 millió euróról szólnak, pedig százat javaslunk. Ami a képviselők bérét illeti, az Európai Parlamentnek nincs hatásköre az fizetések változtatása tekintetében a bizottsági javaslat alapján aktualizálja a tanács ezeket a fizetéseket. De a bizottsági javaslat 0,8% ma a fizetések aktualizálását illetően. A bérek gyakorlatilag egy másik részt is tartalmaznak, amit a bíróság indexál. Úgyhogy ezek megváltoztatásához nem elegendő a parlament. A bizottságnak és a tanács jóváhagyásának is meg kell születnie ehhez. A 223-as Lisszaboni szerződés cikkre utalnék itt. Köszönöm szépen. Portász úr, Portász úr szeretne egy kérdést feltenni Fernández úrnak. Elfogadja? Parancsoljon. Ao, colega José Manuel Fernandes, sobre szóval isto dos salários. A bérek fizetések ügyében fordulnék Fernandes úrhoz. Számomra világos, hogy a parlament képes lenne intézkedni, intézkedni a saját képviselőinek jogállásról szóló szabályozás módosítására. A ház meg tudná változtatni, ha nagyon akarná, tehát több intézményi lépést követelne ez meg, ám tény, hogy csak a fizetéseket indexálják. Az Európai Tanács csak által a kormányok tagoknak való kifizetéseknek megfelelően a többi egyéb kiadás teljes mértékben a ház döntés körébe esik. Senki máséba válaszolni A 30 másodperce van rá, parancsoljon. O próprio colega Portas confirma, não é da... Köszönöm, elnök asszony. Ahogy Portas úr is megerősítette, a bérek és fizetések aktualizálása nem ennek a háznak a kompetenciája, ezért nincs értelme annak, hogy az ilyen jellegű költségvetésben bérek befagyasztásáról beszéljünk. Lehetne javaslatot tenni például a jogállás megváltoztatására és talán annak volna értelme, hogy az Európai Közösség 31-es rendeletének 64-es cikkét megváltoztassuk. Annak viszont semmi értelme, hogy itt ezen a házon belül úgy, úgy tegyünk, mint hogyha a, a képviselők saját maguknak növelnék a fizetéseket, és így akarnánk becsapni azokat, akik minket hallgatnak. Ez demagógia. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Iraim, lezárom a vitát, holnap 12 órakor szavazunk. Most pedig a következő napi rendi pont következik.